Jó napot kívánok mindenkinek! Szeretettel köszöntök mindenkit a teremben, és szeretettel köszöntöm a távoli résztvevőket is, és azt hiszem, hogy ideje, hogy elkezdjük a munkánkat, hogyha senkinek nincsen ellenvetése, akkor a napi rendet szeretném, hogy elfogadjuk, ezt elfogadottnak veszem. Egyéb közlemények, a tolmácsolás angol, francia, német, olasz, lengyel, spanyol, portugál és magyar nyelveken elérhető és csak azok szólhatnak hozzá az eszmecseréhez, akik előzetesen jelezték, hogy beszélni kívánnak. Sajnos az ülés jellege miatt ezért kell eljárnunk így, és mindenkit kérnék, tehát spontán hozzászólásokat nem tudunk elfogadni, kérek mindenkit, hogy ha csak hallgatja az ülést, akkor a mikrofonját kapcsolja ki a webstreamingen is követhető a munkánk. Még egy-két szervezési kérdés, ugye mert szavazásra kerül ma sor. Szeretnék néhány dolgot kiemelni a szavazási eljárással kapcsolatban. Kérem, hogy mindenki vegye figyelembe, hogy az új online szavazórendszer, amelyet a plenárison használunk, nem áll a szakbizottságok rendelkezésére, és ezért a Foglalkoztatási Bizottság titkárságának saját szavazó eszközt kellett eh, kidolgozni. Ez egy eh, speciálisan programozott Excel táblázat, és eh, mindenkit a elnézést kérünk az esetleges problémák miatt és kérjük, hogy a képviselők legyenek szívesek kövessék a felvázolt eljárást, tehát e-mailen kell szavazni, az Excel szavazólistát kell használni, semmilyen más módon nem lehetséges a szavazás. Azoknak is így kell szavazni, akik az ülésteremben jelen vannak. 12 óra 20-tól 12 óra 50-ig, illetve 25-től hát fog a szavazást tartani, és majd az elnök jelenti be a szavazás megnyitását, illetve a képviselők tájékoztatást kapnak a szavazás eredményéről is. A kollégáknak mondom még, hogy fontos, hogy mindenki kapcsolódjon. És ugye emlékeznek, hogy május 20-án a bizottság benyújtotta az irányelv tervezetet a SARS-CoV-2-vel kapcsolatban, ugye ez a vírus okozza a COVID-19-et, és a hármas csoportba sorolta ezt a patogént. A május 20-i eszmecsere során pedig több képviselő eléggé kritizálta ezt a bizottsági döntést, nem voltak elégedetek azzal a döntéssel, hogy a hármas kockázati csoportba sorolja a patogént a bizottság, és nem voltak elégedettek a válaszokkal sem, amelyek a kritériumokról szóltak, a szakértők által a besoroláshoz használt kritériumokról. Az irányelvet formálisan elfogadták változatlanul a bizottságban, tehát június 3-án a sürgősségi eljárás keretein belül, és ez a 2020 per 739-es bizottsági irányelvként jelent meg a közlönyben ugyanaznap. A parlament egy napot kap, hogy a vétójogával élhessen. Egy hónapot kap, hogy a vétójogával élhessen, és a COVID-19 ugye az első ilyen járvány, ami a munkahelyeken is érinti a dolgozókat ebben az évtizedben, és nagyon súlyos témáról van szó, a dolgozókat megfelelően tájékoztatni és védeni kell a munkahelyükön. Ma reggel tájékoztattak engem, hogy Schmidt biztos úr, akit egyébként köszöntök itt, hogy Schmidt biztos úr szeretne eljönni hozzánk, hogy a ma délelőtti ülésünkön megvitassuk ezt a témát, mielőtt a szavazásra sor kerül. Schmidt úr, nagy örömmel köszöntöm Önt, és meg is adom Önnek a szót 8 percre, hogy a helyzet változásáról beszámoljon, utána pedig kollégáim kapnak szót két percre mindenki. Thank you, Madam Chair. Uh, honor... Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők! Mondhatnám akár, hogy kedves barátaim, nagyon örülök, hogy újra itt lehetek között, önök között. És köszönöm ezt a lehetőséget arra, hogy egy-két dolgot tisztázzunk, pontosítsunk. Ahogy azt elmondta az elnök asszony, ez egy roppant komoly kérdés, amivel ma dolgunk van. Először is hadd hangsúlyozzam, hogy a, az irányelv frissítése, illetve a COVID-19 mellékletbe való bevétele jelentős javulást hoz minden munkavállaló védelmében, minden munkahelyen. A vírus óriási hatással volt minden napjainkra, ezért az Európai Bizottság mindent megtett annak érdekében, hogy ez a módosítás minél hamarabb megszülethessen, hogy az intézkedéseket minél hamarabb gyakorlatba átültethessük, alkalmazhassuk. hangú, alapos tudományos véleményeken alapuló javaslat, illetve módosítás ez. A legfrissebb COVID-19-el kapcsolatos információk alapján a nemzetközi szakértők, a WHO, illetve az Európai Betegségmegelőzési Központ egyhangúan javasolták azt, hogy a hármas csoportba soroljuk ezt a vírust. Jó néhány tagállam, Belgium, Németország, Írország, Svédország illetve más országok, Norvégia például, harmadik országok, Ausztrália, Kanada, az Egyesült Királyság szintén ebbe a kockázati csoportba, azaz a hármas kockázati csoportba sorolják a COVID-19-et. Egyetlen tagállam sem, illetve amennyire tudjuk, egyetlen másik ország sem sorolta be a négyes csoportba ezt a vírust kivéve a laboratóriumban, illetve ipari folyamatokban eh, dolgozókat, eh, a kettes és eh, hármas csoport között hezitáltunk, nem a hármas és a négyes csoport való besorolás között. Nagyon fontos, hogy kiemelni, hogy először is részletes intézkedések lépésekre van szükség a kockázatok csökkentésére, az egyéni és csoportos megelőző intézkedések, higiéniai intézkedések, munkafolyamatok átszervezése annak érdekében, hogy elkerüljék vagy minimalizálják a kitettséget. Másodszorban az egyéni védelem, higiénia például, hogy a munkavállalók megfelelő védőfelszerelésben részesüljenek. Ezek tartoznak, tehát a hármas csoportba sorolással ezek a változások járnak. Fontos, hogy egyértelmű információt kapjanak a munkavállalók azzal kapcsolatban, milyen lehetséges veszélyeket jelent ez, milyen elővigyázatosság intézkedéseket kell tenni, milyen, hogyan kell, milyen higiéniai intézkedésekre van szükség, milyen egyéni védőfelszerelést kell hordaniuk, alkalmazniuk. A munkavállalók tájékoztatása írásban kell, hogy történjen. Ez a tízes cikkben került lefektetésre, erről egyébként részletesen is beszéltünk. Hadd biztosítsam önöket még egyszer az ügyben, hogy ez a cikk vonatkozik minden munkálóra és minden munkahelyre. Az egyetlen eh, kivétel a négyes csoportba sorolt anyagokat kezelő munkavállalók. Tisztában vagyunk az Európai Parlament fenntartásaival, illetve aggodalmaival ezen cikk kapcsán, illetve azzal is, hogy azt kérték tőlünk, hogy vizsgáljuk meg alaposabban a biológiai ágensekre vonatkozó irányelvet a soha nem látott válságot követően. Ezen aggodalmakra megpróbáltunk reagálni, értjük és megértjük őket, Éppen ezért várhatóan az Európai Bizottság nyilatkozatot tesz majd annak érdekében, hogy felszólítsuk a tagállamokat arra, hogy írásbeli instrukciókat minden COVID-19-nek potenciálisan kitett munkavállaló kapjon, ahogy azt a vonatkozó uniós iránymutatásban már lefektettük elemezzük annak a szükségét, hogy a biológiai ágensek irányelvet hogyan módosítsuk tovább, levonva a következtetéseket ebből a soha nem látott válságból, hiszen a célunk az, hogy jobban felkészültek legyünk, jobb ö, tervekkel rendelkezünk egy hasonló esetre. Természetesen ezen módosításokról majd tájékoztatjuk a az Európai Parlamentet. Az irányelvet elfogadtuk, egyébként az új formájában 5 hónapon belül kell legkésőbb a tagállamoknak ezt átültetniük a nemzeti jogba. Ketyeg az óra, biztosítatjuk önöket arról, hogy eh, mindent teszünk annak érdekében, hogy segítsük a tagállamokat abban, hogy minél hamarabb a legkisebb késlekedéssel ültessék át a gyakorlatba, a nemzeti jogba ezt a tagállamok. Önök és a tanács elé egy nagyon alapos javaslatot tettünk le, ezt hangsúlyoznom kell, Együttműködünk majd önökkel szorosan ezen kérdésekben, munkavállalók, munkahelyi egészségügy témájában, <clears throat> különös tekintettel a munkavédelmi és munkaegészségügyi stratégiai keret frissítését, illetve a COVID-19 válság utáni időkben hogyan kell változtatnunk ezeken a szabályokon. Köszönöm szépen, most megadom a szót a frakciónként egy képviselőnek, illetve ezen kívül Rondinelli asszonynak külön. Mindenki kettő percet kap kérdésekre, hozzászólásokra. Rondinelli asszony három percet is kaphat, hiszen ő az egyetlen, akinek ellenvetése volt ez ügyben. Elsőként Ratke úr két percben. Pozíciók. Elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák! Az elmúlt napokban intenzíven foglalkoztunk azzal a kérdéssel, hogy hogyan tudnánk egy kielégítő megoldást találni, olyat, amely biztosíthatja azt, hogy az összes munkavállaló megkapja azt a védelmet, amelyet mi fontosnak ítélünk meg számukra, amelyet megérdemelnek. Azt hiszem, hogy ebben a kérdésben alapvetően politikai nézeteltérés nincs. A politikai nézeteltérés ott jelenik meg, hogy hogyan soroljuk be, hogyan minősítsük a lehető legjobb védelmet. Itt tulajdonképpen különbséget kell tennünk azok között, akik egy laboratóriumban dolgoznak, és a vírussal dolgoznak, és ezáltal a vírus ellen küzdenek, és a többi munkavállalók között akiket ugye az elmúlt időben a mindennapok hőseiként ünnepeltünk, például az ápolókat és más dolgozókat. Azért úgy gondolom, hogy ez a javaslat, amelynek értelmében elővesszük megint ezt a javaslatot, mi a bizottság szeretnénk garantálni, hogy a hármas csoport és a négyes csoport közti különbség az írásbeli tájékoztatás, ez most biztosított lesz. Én ezt egy rendkívül tisztességes megoldásnak tartom, ezt egy megfelelő megoldásnak tartom, ugyanis Nyilván szeretnénk jogos védelmet nyújtani a munkavállalóknak, azt is be kell látnunk, hogy nem szeretnénk ellehetetleníteni a laboratóriumi munkát. Ha azt nézem, hogy hazámban, Németországban a négyes csoport esetén csak négy laboratórium lenne képes ezt a munkát folytatni, azt kell mondjam, hogy így gyakorlatilag mindenféle arányosság elvész. Nekünk az az érdekünk, hogy tartósan küzdjünk a vírus ellen, ez azonban csak akkor működhet, hogyha lehetővé tesszük azt, hogy dolgozzanak a vírus ellen, úgyhogy teljes mértékben támogatom azt a javaslatot, amelyet a bizottság előterjesztett, éppen ezért az ellenvetés ellen fogunk szavazni. Köszönöm szépen kaptam egy olyan üzenetet, mely szerint Jongérius asszony lenne a következő hozzászóló, de ő most nem tud csatlakozni hozzánk. Jana képviselő a Rinyújtól, és utána majd Jongérius képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a biztosnak is. Nagyon komoly vitákat tartottunk erről a kérdésről, és a Rinyú frakció többsége ellenezte ezt a kifogást kezdettől fogva. Ez azonban nem jelenti azt, hogy nem lennének aggájaink. Nagyon is voltak aggájaink, és megértjük azokat, akik ezt a kifogást előterjesztették számunkra. A munkavállalók, minden munkavállaló jogi védelme a legfontosabb, így jobb biztonságot tudunk számukra nyújtani, különösen akkor, hogyha megfertőződnek a munkahelyükön. Szeretnék köszönetet mondani a Renew frakció nevében Schmidt biztosnak, hiszen volt elég nyílt ahhoz, hogy figyelembe vegye ezeket az aggályokat, és csak örülhetünk annak a szándéknak, hogy kiegészítsük, módosítsuk ezt az irányelvet. Az igazság az, hogy az volt a benyomásunk, hogy a bizottság egy olyan keretbe próbálja tuszkolni ezt a vírust, amiben nem passzol, hiszen vannak bizonyos kritériumok, amelyeket korábban is, amelyek korábban sem teljesültek, ha megnézzünk különböző betegségeket. Ezért nagyon is helytálló módosítani ezt az irányelvet, és reméljük, hogy módosítják ezt, és örülünk annak a ténynek is, hogy biztosított bennünket afelől, hogy a munkahelyen is kellő védelmet nyújtunk a munkavállalóknak. Köszönöm. Lici képviselő az ID-től. Okay, there is some problem with... Úgy tűnik, hogy van valamilyen probléma, úgyhogy Petra de Sutter következik a zöldektől. Köszönöm, elnök asszony, köszönöm a biztos úrnak is, hogy eljött ide hozzánk. Természetesen nem szeretném ismét megnyitni ezt a vitát azzal kapcsolatban, hogy miért is ilyen súlyos ez a válság, és miért kell maximális védelmet nyújtanunk a munkavállalóknak, illetve mi a különbség a hármas, négyes 4 közt, csoport közti különbség. Az elmúlt hetekben ezt beaton megvitattuk. Szeretném elmondani, hogy nagyon örülünk annak a nyilatkozatnak, mely szerint a bizottság, ugyan is elmondta az imént, a tízes cikket figyelembe veszi az írásbeli tájékoztatást azokra vonatkozóan is, akik nem az egészségügyben dolgoznak, de kitettek lehetnek. Szerintem ez egy nagyon fontos politikai üzenet is egyben, hiszen ezekről az emberekről van szó, akiket nap mint nap megtapsolunk este 8 órakor. Nem tudom, hogy mindenhol így van-e ez, de Belgiumban igen. Ők dolgoznak ott az élvonalban, és ez a három plusz, ez egy nagyon komoly politikai üzenetet jelent ezeknek a munkavállalóknak. Jelezzük, hogy az ő biztonságukat és egészségüket, a munkai egészségüket nagyon komolyan vesszük. Ezt szeretném megköszönni. Másodszorban elhangzott már, és úgy gondolom, hogy az összes politikai frakció osztja ezt a nézetet, megérett a felülvizsgálatra ez az irányelv, ugyanis nem megfelelő egy pandémia esetén, és egy célból együtt fogunk működni önökkel, Meglátjuk majd, hogy milyen javaslatokat terjesztenek elő, de szeretnénk még egyszer megköszönni ezt az elkötelezettséget, ugyanis ezáltal válik ez a nap, ez a mai nap ennyire különlegessé most. Szeretném azt is megjegyezni, hogy a frakcióban többször vitáztunk erről a témáról. Eredetileg mi is támogattuk a kifogást, de miután láttuk a bizottság szándékát, elkötelezettségét, visszavontuk a támogatásunkat, így nem támogatjuk már ezt a kifogást. Köszönöm szépen. Az ICR e képviselője következik. Podczas posiedzenia komisji 20 maja. Köszönöm szépen. Május 20-án a bizottsági ülésünkön a frakciónk bizonyos aggodalmakat fogalmazott meg. Ezek nem bírálatok voltak, hanem inkább kételyek. Figyelembe kell vennünk a szakértők álláspontját a nyilatkozatok egy része számunkra most kielégítő, ami nagyon fontos számunkra az a tény, hogy a helyzetet továbbra is felügyelnünk kell, és a bizottság továbbra is meg kell figyelje a különböző kockázati anyagok csoportba sorolását ügyelnünk kell, ha esetleg változna a helyzet. A biztos az imént megemlítette ezt, és az előttem szólók is hangsúlyozták, hogy a munkavállalók írásban fontos utasításokat, információkat kell kapjanak. Amennyiben most módosulna az irányelv, azért mert ez a pandémia bebizonyította, hogy bizonyos változtatások szükségesek, és talán érdemes megváltoztatni ezt az irányelvet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzetközi tudományos erőfeszítéseket támogatni kell, tehát egy vakcina kutatását és a fokozottabb kutatást általában. Éppen ezért a kifogás ellen fogunk szavazni. Tisztában vagyunk azzal, hogy minden tagállam a hármas kockázati csoportba sorolás mellett tette le voksát, szeretnénk a munkavállalók biztonságát garantálni, számukra ez a legfontosabb. Köszönöm. Willemsen úr, köszönöm. Egyértelmű számunkra, hogy a COVID-19 egy nagyon komoly betegség, és a lehető legjobb védelmet kell nyújtanunk a munkavállalóknak, nem csak azoknak, akik az élvonalban dolgoznak, hanem biztosítanunk kell azt is, hogy a legjobb biztonság és védelmi intézkedések mellett induljon újra az élet a társadalomban. A COVID-19 szerintünk a négyes kategóriába kellene, hogy tartozzon, de rugalmasságra van szükség. Ezt a rugalmasságot ez a kategória biztosítja, és szerintünk ez lenne a megfelelő besorolás. A négyes csoportba kellene sorolni, tekintettel arra, hogy milyen veszélyes ez a betegség, és tekintettel arra is, hogy jelenleg nincs ellene oltóanyag. A legmagasabb kockázati csoport a tagállamokat és a vállalatokat arra kötelezi, hogy a leghatékonyabb megelőző intézkedéseket foganatosítsák a vírussal szemben, éppen ezért kitartunk a kifogásunk mellett. És ma a kifogás mellett fogunk szavazni. De szeretnék önnek, Schmidt biztos úr, köszönetet mondani azért, hogy eljött ma. Bármi is legyen a mai szavazás eredménye, szeretném, hogy a bizottság kötelezettséget vállaljon az irányelv felülvizsgálata mellett. Nagyobb nyitottságra van szükség. Tudnunk kell, hogy kik a szakértők, és egy nyitottabb eljárásra, nyíltabb eljárásra van szükségünk, teljes mértékben be kell mondunk a szociális partnereket is ebbe a folyamatba. Várom a válaszát, biztos úr. Köszönöm. Okay, uh, dear colleagues, now I have to announce... Rendben, kedves kollégák, most akkor be kell jelentsem, hogy a szavazás megkezdődik. Rendben? De természetesen az eszmecserét közben befejezzük, és a következő hozzászólónk Régner asszony, aki Jongerius asszony nevében szól hozzá. Köszönöm szépen, elnök asszony, és elnézést kérek, hogy Ágnesnek technikai problémái vannak, ezért ő helyette felolvasom az ő kérdéseit. Tisztelt biztos úr és kedves kollégák, először is köszönöm biztos úrnak, hogy eljött, köszönöm, hogy személyesen kötelezettséget vállalt, köszönöm a politikai nyilatkozatot, amit tett, mi is nagyon szeretnénk megköszönni ezt az együttműködést. Szeretnénk azt is kihangsúlyozni, hogy melyek a fontos kérdések a szocialista frakció számára. A tízes cikk végrehajtása vágó Annak érdekében, hogy a dolgozók a lehető legjobb védelmet kapják. Erre szükség van. A biológiai anyagok irányelv puszta felülvizsgálata önmagában nem lenne elegendő. Ezt a járványokra kell kiigazítani. És nagyon üdvözöljük azt, hogy kötelezettséget vállalt ön a módosítás mellett is, illetve a tízes cikk mellett is, a bizottság által közzéte dokumentumokat is üdvözöljük, és a szocialista frakció számára elfogadhatóak ezek a nyilatkozatok, így a kifogást visszavonjuk. A dolgozók védelme a legfontosabb. Köszönöm szépen. So now, after this, I... Most akkor hivatalosan megnyitom a szavazást és az állásfoglalás tervezet mellett vagy ellen lehet szavazni, csak hogy világos legyen valamennyi kollégánk számára. Megvan a szükséges létszám, tehát szavazatképesek vagyunk, és kérdezem, hogy Lici asszony tudott-e kapcsolódni? Még mindig nem kapcsolódott. Jó, akkor Rondinelli asszonyt kérném ő sem kapcsolódott So we have Madame Lici connected now. Lici képviselő asszonynak sikerült csatlakoznia, úgyhogy két percre megadom neki a szót. Parancsoljon. Igen, látjuk is a képernyőn, és halljuk is. Parancsoljon. Grazie. Köszönöm szépen, elnök asszony. Megkaptam a linket, de nem a hozzászóláshoz való linket kaptam meg, hanem csak az ülés követéséhez alkalmas linket. Köszönöm szépen, hogy biztos úr eljött hozzánk. Egy valamit szeretnék azért elmondani. Az első eszmecsere során, amikor a biológiai anyagok kategorizálásáról beszéltünk, akkor elmondtuk, hogy az mennyire megdöbbentett bennünket, hogy a kettes és hármas kategória között hezitált a bizottság, és elmondtuk, hogy milyen sajnálatos, hogy nem volt elég információ. Ugye hasonló SARS patogének is a listákra kerültek, és további információt kértünk, amelyek eddig nem álltak rendelkezésre. A dolgozóknak előírt védő intézkedések szükségesek, és kell elszigetelésre is lehetőség, gyakorlatilag ugyanazok az intézkedések a 3-as, 4-es kategóriában, de van egy életbe vágó különbség a között, hogy valamit a 3-as vagy a 4-es kategóriába sorolnak be. Az olyan dolgozókra vonatkozó előírások, akik a vírus mintáival dolgoznak. És kiderült, hogy a hármas kategória, illetve az ezzel járó intézkedések megfelelő védelmet biztosítanak a dolgozóknak, a dolgozók számára, a vírusra foglalkozó dolgozók számára. Ezt a másik tagá- más tagállamokban is használták. Tehát óvatosak voltunk, nem pánikoltunk. Ami még érdekel bennünket az, hogy az egészségügyi szinten a, a dolgozók munkahelyi egészsége és biztonsága mennyire változik az irányelv módosításával. Ugye az irányelv átültetése sajnos időt fog igénybe venni, és a tagállamokban nem fogják ezt azonnal végrehajtani. Természetesen ezt a kifogást nem támogatjuk mi sem, de azt kívánjuk, azt szeretnénk látni, hogy a bizottság gyorsan és világosan lépjen fel, hogy ne legyenek további kavarodások, és a módosítások az irányelvhez is világosak legyenek. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, Jongerius asszony most csatlakozott az üléshez, úgyhogy megadom neki a szót, hogyha szeretne szólni. Parancsoljon! Én is a rossz linket kaptam meg, csak azt a linket, amelyen követhetem az ülést, de nem szólhatok hozzá, de most végül megkaptam a helyes linket. Mivel a szavazás elkezdődött, csak annyit mondok, hogy Evelyn Régner kolléganőm kiválóan megfogalmazta a szocialista frakció álláspontját, úgyhogy én csak köszönetet szeretnék mondani a kollégáknak, és különösen a bizottságnak a munkájáért és hogy ennyire elkötelezték magukat amellett, hogy a dolgozók a lehető legjobb védelemben részesüljenek. Köszönöm kollégák, köszönöm ezt a jó együttműködést, úgyhogy szerintem szavazzunk. Köszönöm, mondja az elnök asszony, Rondinelni asszonynak is sikerült közben csatlakozni, úgyhogy neki is megadom két percre a szót. Okay. Hear me. Unfortunately, there is no Kérdezem, hogy hallanak-e? Nem volt kapcsolatom. Látjuk és halljuk is. Nagyszerű, köszönöm szépen. Mert én is egy olyan linket kaptam, amivel csak hallgathatom az ülést, de nem szólhatok hozzá. Úgyhogy most tudtam kapcsolódni. Olaszul fogok beszélni, mert először is szeretném elítélni a munkamódszert, az eljárást ebben a bizottságban, mert általában a kifogást ugye azért nyújtjuk be, hogy az előjogainkkal éljünk. A bizottság jön ugye a saját javaslatait benyújtja. Én azt gondolom, hogy az 54-es irányelv nagyon világosan megfogalmazza azt, hogy mi a hármas szint és mi a négyes szint. Úgyhogy a COVID 19 nagyon világosan a négyes kategóriába kell, hogy kerüljön, mert nagyon veszélyes és nagyon fertőző. Nincsen semmilyen kezelés, nem lehet sem kezelni, sem megelőzni, nincs sem oltás, se semmi. A Technical Progress Committee mondjuk, ha orvosokból állt volna, vagy tudósokból, akik tényleg a tudományos bizonyítékokra alapoznak, akkor most másképpen érvelnénk. De igaziból a kérdés az egyfajta politikai kötélhúzásba torlódott. A szakszervezetek, a tagállamok, a munkaadók között zajlott ez a küzdelem, és egy tudományos kérdésből politikai kérdés lett. Az igaz, hogy Schmidt biztos részt vett a munkában, és hogy most is eljött hozzánk, de én azt gondolom, hogy egész egyszerűen elfogadhatatlan, és az európai intézményeket nem tartja tiszteletben ez az eljárás. A bizottság szándéknyilatkozata nem tartja tiszteletben a mi szakbizottságunkat. A dolgozók egészsége, a közegészségügy gyakorlatilag a politikai játszmák fogjává vált, a politikai játszmák áldozata lett, pedig ezt nem engedhetjük meg. És ezen a héten az Európai Bizottság egy nagyon fontos javaslatot tett a pénzügyi eszközökkel kapcsolatban, ugye, hogy a válsággal szembe lehessen szállni, a gazdasági válsággal is, a társadalmi válsággal is, és miközben ezt megteszi a bizottság, mi itt ülünk és azon vitatkozunk, hogy hova soroljuk be a COVID-19-et. A állampolgárok milliói, akik fert, megfertőzöttek, akik meghaltak, ennek a vírusnak az áldozatai voltak. Rengeteg gazdasági és politikai kérdés van, de a dolgozók egészsége mindenek felett. Úgyhogy én a politikai lelkiismeretemmel azt tudom mondani, hogy én a végsőkig küzdök a dolgozók egészségéért, az állampolgárok egészségéért, tehát nem fogom megszavazni azt, hogy a kifogást ejtsük. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rondinelli, hogy elmondta a véleményét. Mindannyian tudjuk, hogy csak e-mailben lehet szavazni. A technikai információt mindenki megkapta. Hogyha a irányelv, módosít, irányelvet akarják megállítani, akkor az állásfoglalás mellett kell szavazni, hogyha pedig el akarják fogadni az irányelvet, akkor mellette csak hogy világos legyen mindenkinek, és 12 óra 50-kor fog befejeződni a szavazás, ekkor bejelentem a szavazás eredményét. I received uh, the results of the voting. Kaptam a szavazás eredményét, és az állásfoglalást elutasítottuk, világosan 35 szavazattal utasítottuk el. Öten támogatták ezt, és 15 tartózkodás volt. Ezzel tehát az eredményeket bejelentettem. Köszönöm szépen, kedves kollégák, és a jövő héten találkozunk. Yeah, next week on the 5 A jövő héten tehát június 15-én találkozunk ismét.